A warm welcome, uh, dear colleague. Sok szeretettel üdvözlöm Önöket, kedves kollégák, kedves nemzeti parlamenti képviselők, tisztelt biztos úr, tisztelt Svetanov úr, Meyer Sáhén, Felipe González Morales, az ENSZ külön megbízottja, és üdvözöljük persze Bernár urat is, a bolgár soros elnökség részéről. Üdvözlöm az összes meghívottat, a, az előadóinkat, és mi a Libe szakbizottságban, mint tudják, nagyon nehéz érzékeny kérdésekkel is foglalkozunk, aktuális kérdésekkel. Ma ezek egyikéről lesz szó. Parlamentközi ülést tartunk amely során a migráció és az integráció kérdéseit kívánjuk megvitatni. Ezúttal is köszönöm a részvételüket a mai ülésünkön. Nagy örömmel látom, hogy 39 nemzeti parlamenti képviselő van jelen, 16 különböző tagállamból, és egy európai gazdasági térséghez tartozó ország is képviselteti magát. Ez is azt mutatja számomra, hogy nagy az érdeklődés a mai témánk iránt. Két látogatócsoportot is üdvözölnék, egy gambiai és egy törökországi látogatócsoport van jelen. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti eszmecsere a migráció témájában nagyon aktuális, és persze nagyon érzékeny kérdéseket is érint. Ezek a, ez a téma a politikai vitatárgyát képezi a tagállamokban, és a közbeszéd tárgyát is. Mi az Európai Unió intézményeiben keményen dolgozunk a kérdések megoldásán, de ennek nem lenne értelme, ha nem folytatnánk folyamatosan párbeszédet a tagállamok képviselőivel is. A mai parlamentközi megbeszélés éppen ezért remek alkalom arra, hogy az európai és a nemzeti parlamenti képviselők párbeszédet folytan, folytassanak ebben a témában. Persze ebbe a párbeszédbe be kell vonni az egyéb intézményeket, civil szervezeteket, tudományos műhelyeket és így tovább. Hiszen csak közösen tudjuk megoldani a migrációs kihívást, ahogyan azt lefekteté az Európai Migrációs Menetrend, Migrációs Agenda is. Egyébként külön üdvözlöm Avramopoulos biztos urat is, aki ennek kidolgozásában részt vett. Az Európai Bizottság hozta létre ezt a menetrendet, amelyet az imént említettem az EU számára, annak érdekében, hogy az, a, az illegális migrációt kezelni tudjuk, megerősítsük a közös menekültügyet, és a legális migráció számára is létrehozzunk egy közös politikát. Ezek voltak a közös célok. A kérdés az, hogy a gyakorlatban mit sikerült eddig elérni, erről is szó esik majd ma. Az Európai Parlament a maga részéről, és mi itt a Libe szakbizottságban az állásfoglalásomon 2016 áprilisában leírtuk álláspontunkat, és megfogalmaztuk a holisztikus migrációs politika szükségességét. A hosszú távú hatásokat sem szabad elfelejteni a migráció kapcsán. A migrációra kontinensnek szüksége van a demográfiai változások a társadalmak előregedése miatt, és a gazdasági versenyképesség miatt is. Ugyanakkor éppen ezért szükség van a migráció számára legális lehetőségek megteremtésére, és persze nagyon fontos az integráció is, amelyről oly sok szót ejtettünk már, a mobilitást fenntartható módon kell kezelni, menedzselni. A parlament által elfogadott állásfoglalás továbbra is egyfajta iránytű az Európai Parlament számára a közös európai menekültügyi rendszer felülvizsgálatában, megreformálásában, és nagyon fontos a kékkártyás rendszer szempontjából is. Ez utóbbit a parlament nagymértékben támogatta, és az Európai Bizottság is támogatta, de ezen a területen még mindig nagyok a gondok, főként a tagállamok területén. Ez talán szimbolikusnak is nevezhető, példázza, hogy milyen nehéz Európa szerte megoldást találni erre a kérdésre. A kérdés tehát az, hogy az európai migrációs agenda mennyiben hozott eredményeket, ami a legális migrációs lehetőségeket és az integrációt illeti. Mind a migránsok szempontjából, mind a fogadó országok szempontjából meg kell vizsgálni ezt a kérdést, és persze felvetődik az a kérdés is, hogy mi történt a bevándorlás legális csatornái, terület, csatornái területén. Próbáljunk meg ma válaszokat találni mindezen kérdésekre. Nagy örömmel nyitom meg ezt az ülést Cvetanov úrral, a bolgár parlamentbeli kollégámmal. Cvetanov úr áll a bolgár belügyi bizottság élén, és most neki adom meg a szót. Parancsoljon Cvetanov úr, és ezúton is köszönöm, hogy itt van velünk. Уважаеми господин Еврокомисар Авронополос, уважаеми господин Köszönöm szépen. Tisztelt Morász úr, tisztelt biztos úr, kedves résztvevők, Köszönetet szeretnék mondani mindannyiuknak azokért az erőfeszítésekért, amelyek célja hogy az Európai Unióban a helyzet normalizálódjon a migráció kapcsán. Mindenki emlékszik arra, hogy mi történt Európában 2011 után, az arab tavasz eseményei után. Ezt követte a szíriai háború. További fontos mérföldkő volt 2015, amikor migrációs hullám indult meg Európába. Szeretném elmondani, mennyire fontos az, hogy két évvel azután, hogy 2015. május 13-án elfogadtuk a migrációval kapcsolatos menetrendünket, most itt európai szintű intézkedésekről folytatunk eszmecserét a migráció kezelésére. Megerősíteném azt, amit az imént Morales szúr mondott. Meg kell találnunk a lehetőségét annak, hogy legális csatornákat teremtsünk, meg kell találnunk a szükséges megoldásokat a problémáinkra. Ezzel együtt természetesen az illegális migrációnak is gátat kell szabni, hiszen mindannyian tudjuk, hogy mi történik Görögországban, Bulgáriában és a többi tagállamban, amelyek az EU külső határán helyezkednek el. Sokuknak nagyon kemény időszakot kellett megélniük. Szeretném megosztani önökkel azt, hogy mit tettünk az elmúlt években annak érdekében, hogy Törökországgal megfelelő párbeszédet tudjunk folytatni, hiszen tudjuk, hogy Törökország fontos szereplő az illegális migráció tekintetében. Bulgária és Görögország a maga részéről mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsák az Európai Unió külső határait. Reméljük, hogy a vonatkozó jogalkotási dossziékkal kapcsolatban a munka folytatódni fog. Ide tartozik például a legális migrációs csatornákkal kapcsolatos dosszié. Reagálnék arra is, amit Morales úr mondott a kékkártyás dossziéra vonatkozólag. Ez a dosszié más dossziékkal együtt lehetőséget biztosít számunkra, hogy magas szinten képzett munkavállalókat vonzunk be Európába, olyan embereket, akik hozzáadott értéket teremtenek Európában. Ezzel tudunk ellenérveket felsorakoztatni a populistákkal szemben, hiszen a populisták az illegális migráció kapcsán vonultatják fel érveiket. Köszönöm szépen Avramopoulos úrnak a szerepvállalását a migrációs politika minden egyes részterületén. Avramopoulos úr rendkívül fontos szerepet tölt be. A nemzeti parlamentjeink tudják, hogy Avramopoulos úr mindig szívesen látogat el az érintett tagállamokba, hogy ott megvitassa a helyi parlamentekkel azt, hogy hogyan lehet megteremteni azokat a legális migrációs folyosókat, amelyek békét és prosperitást hoznak az Európai Unió számára. Természetesen oda kell figyelnünk a visszafogadási megállapodásokra is, ez fontos a prevenció, a megelőzés szempontjából, és segít majd korlátozni azokat a migrációs hullámokat, amelyek nem kívánatosak. Azokra gondolok, amelyeket az embercsempészek támogatnak, segítenek elő. Az embercsempészek persze ezen sokszor meg is gazdagodnak. Szólnék talán néhány szót a parlamenti dimenzióról is, az eszmecsere parlamenti dimenziójáról. Remélem, hogy Morales úrral és önökkel közösen sikerül majd megvitatni az összes migrációs aspektust egy hónap múlva Szófiában. Biztos vagyok abban, hogy közösen sokkal erősebben tudunk fellépni. Köszönöm szépen Morales úrnak ezúton is, hogy megteremtette az eszmecseréhez szükséges légkört. Mindig is azon fáradozott és fáradozik, hogy egységet teremtsen közöttünk. Az illegális migráció kezelése lesz a legfont- az egyik legfontosabb téma a 2019-es európai parlamenti választásokat megelőzően is. Ennyit szerettem volna összességében elmondani, elnök úr. Remélem, hogy minden parlament aktívan részt vesz minden jövőbeni migrációs eseményen, fórumon, és remélem aktívan részt vesznek majd a különböző dossziék kialakításában, gondolok a kékkártyás irányelvre és így tovább az összes többi témára, amelyet már említettem, hiszen fontos, kér, rendkívül fontos kérdés az integráció. Köszönöm. Köszönjük szépen! A mai vitánk megelőzi egyébként a Bulgáriában tartandó belügyi tanácsi ülést és ezt szerettem volna még előjáróban elmondani, most pedig következik az első szekció, amely az integrációra összpontosít és a migráció legális lehetőségeire, folyosóira. Üdvözlöm az előadóinkat, az első szekció előadóit, Avramopoulos úr fog elsőként felszólalni. 9 óra 45-kor el kell mennie, hogy részt tudjon venni a biztosok kollégiumának ülésén. Ennyit még előjáróban elmondanék. Utána Berner úr következik a bolgár soros elnökség képviseletében, őt követi Felipe González Morales, az ENSZ külön megbízottja, aki emberi jogokkal foglalkozik, a migránsok emberi jogaival. Aztán Fatma Shahin következik, aki szintén eh, rendkívül fontos témákról fog beszélni. Mielőtt megadnám a szót Avramopoulos úrnak, szólnék néhány szót arról, hogy a mai vitánkat hogyan szervezzük meg, és hogyan kérhetnek szót a mai vita során. Két nemzeti parlamenti képviselő kap szót, őt követi egy európai parlamenti képviselő, így haladunk sorban, amíg a felszólalók listájának végéhez nem érkezünk. Lehet, hogy elsőre bonyolultnak tűnik, de menet közben minden világosan válik majd. A nemzeti parlamenti képviselőket ö, arra kérjük, hogy ö, töltsék ki a, ö, az űrlapot, ezt az űrlapot, amelyet itt mutatok, hogyha szót akarnak kérni, és miután kitöltötték, adják át a teremszolgáknak. A hozzászólók listáját ezen kitöltött űrlapok segítségével fogjuk összeállítani. Remélem, hogy mindenkinek szót tudok majd adni, aki szót kér. Ennyit a vita menetrendjéről. Most pedig megadom Avramopoulos biztos úrnak a szót, hogy tartsa meg beszédét, tessék. Claude, uh, good morning everybody. Uh... Köszönöm, Claude, mindenkinek jó reggelt kívánok. Tisztelt kollégák, tisztelt miniszter úr, tisztelt polgármester úr. Nagy öröm számomra, hogy ebben a témában ezt még cserélhetek önökkel, és megoszthatom önökkel gondolataimat. Köszönöm. Köszönöm, Claude, hogy meghívtál ide erre a mai parlament közi ülésre, ahol is a legális migrációról beszélgetünk, illetve az integrációról. A migrációs válság idején, közepette egyáltalán a legális migrációról, illetve az integrációról beszélni. Ám de azt gondolom, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy alábecsüljük a dolgokat. Lehet, hogy ez most nem tűnik sürgős prioritásnak, de előbb-utóbb az lesz, hogyha nem figyelünk oda már most ezekre a dolgokra, hogyha nem lépünk fel azonnal. Éppen ezért nagyon fontos ez a mai konferencia, illetve hogy lengyel eljöttek ide az egész Európai Unióból. Ez, nagyon, ez egy nagyon aktuális konferencia, és ez is mutatja, hogy megvan a lendület, a politikai támogatás, illetve az a felelősség tudat, hogy beszéljünk a legális migrációról és az integrációról. Hogy a legális, integrációba, a legális migrációba és az integrációba befektessünk, az egyáltalán nem jótékonykodás, hanem a társadalmi kohéziót segítjük elő, a stabilitást, illetve az a gazdaságnak is jót tesz okosabban, proaktívabban kell létrehozni a legális módozatokat, illetve mindenképpen ki kell terjeszteni ezeket a migrációs és integrációs politikákat Európában. Jó lenne, hogyha válságkezelő üzemmódból egy hosszú távú, fenntartható módozatba állnánk át. Hogyha legális migrációs útvonalakat hozunk létre, és amelyek amelyek segítik azt, hogy a migránsok integrálódjanak a társadalomba, akkor úgy gondolom, hogy egy ilyen hosszú, hosszú távú struktúrált módozatot tudunk megalapozni. Meg kell különböztetni a különböző legális útvonalakat, erről nyilván lesz ma szó. Az a célunk, hogy az emberek legálisan is eljuthassanak Európában, ennek számos oka lehet. A kérdés csupán az, hogy hogyan lehet ezt elérni, hogyan lehet ezt szabályozni, hogyan lehet ezeket a hogyan lehet ezeknek a jogi kihívásoknak megfelelni. A nemrégiben bekövetkezett a menekült válság bemutatta, hogy nem engedhetjük meg azt, hogy az emberek veszélyes utakon induljanak el Európába, tengeren vagy szárazföldön, ahol sokszor életüket vesztették. Meg kell védeni ezeket az embereket. Nagyon fontos az, hogy az, a migránsok átcsoportosításával, illetve más országokból való elosztásával oldjuk meg ezt a problémát. Nagyon meglepte az Európai Uniót a migránsok hirtelen áradata, ugyanez igaz a tagállamokra. Azóta két sikeres európai tervet is végrehajtottunk annak érdekében, hogy elosszuk ezeket a migránsokat az unió szerte. Azóta 2017. szeptemberében a bizottság egy újabb ilyen tervet indított el, 50 ezer személy esetében, akiknek, akik különösen rászorulnak, illetve akik nemzetközi védelemre szorulnak. 2019. októberéig kell ezeket az embereket szétosztani a különböző tagállamok között. 19 tagállamtól eddig 40 ezer ajánlatot kaptunk. A bizottság 500 millió eurót bocsát a tagállamok rendelkezésére erre a célra, tehát ez azt jelenti, hogy minden egyes befogadott menekült után az EU-s költségvetés fizet a tagállamnak. Megpróbáljuk azt is elérni, hogy hosszú távon, tudjuk, hosszú távon koordináljuk ezeket az európai folyamatokat, illetve közös kritériumrendszert próbálunk kidolgozni. A közös európai menekültügyi rendszerünket fogjuk reformálni majd. Ezzel harmonizált szabályokat hozunk létre, hogy megkönnyítsük a társadalmi és gazdasági integrációt a migránsok, illetve menekültek részére. hogyha Dublin esetében is nem állapodunk meg, és eh, nem vagyunk szolidárisak, akkor azt gondolom, hogy nem lehet hosszú távú migrációs politikát kidolgozni. A bolgár elnökséggel és az Európai Parlament tagjaival együttműködünk, hogy júniusig ezt meg tudjuk tenni, meg véglegesíteni tudjuk ezt a reformot. Köszönöm a bolgár elnökségnek, hogy hajlandó volt prioritásként kezelni ezt a témát. Több mint 60 millió ember kényszerült arra a világban, hogy elhagyja otthonát, Az emberek sokszor mozgásban vannak, és ez a század azt gondolom, hogy sokkal inkább az emberek mozgásáról szól, mint az előző századok. Meg kell készülnünk arra, hogy tudjuk valahogyan kezelni ezeket az emberi mozgás hullámokat. Nagyon fontos az, hogy védjük a munka, munkaerőt Európában, de ne felejtjük el azt sem, hogy a jövőben szükség lesz arra, hogy harmadik országokból hívjunk Európába munkaerőt, és ezáltal is fenntarthassuk Európa versenyképességét. 2016-ban a bizottságnak az volt a javaslata, hogy erősítsük meg az európai kék kártya programot. Egyértelmű, a különböző elemzésekből, hogy az Európai Unió vonzerejét kell erősíteni, hogy szakképzett munkavállalók érkezzenek külföldről. Jelenleg az EU-s kékkártyák, illetve a tagállami engedélyek száma az Európai Unióban alacsonyabb, mint sok más országban, riválisainknál, az Egyesült Államokra, Kanadára vagy Ausztráliára gondolok. The revision aims to address the shortcomings Szeretnénk felülvizsgálni tehát ezt a kártya programot, szeretnénk, hogyha ez az egész struktúra vonzóbb lenne, és egyértelműbb lennének az ehhez kapcsolódó jogok. Nem szeretnénk diktálni a tagállamoknak, hogy hány magasan képzett migránst fogadjanak be, nyilván ezt nem tehetjük meg a munkavállalóknak, vagy a munkaerőpiacoknak sem fogjuk azt megmondani, hogy hány külföldi munkásra van szükségük. Ezt sem tehetjük meg, de arra van szükségünk, hogy vonzóbb legyen a teljes rendszer, hogy ez mobilisabb, illetve rugalmasabb legyen. Nagyra becsülöm az Európai Parlament támogatását ebben a témában, kiemelném jó barátomat, Klódot is, aki hű támogatója ennek a programnak. Remélem, hogy júniusra meg lesz a kompromisszum. Számítok a bolgár elnökségre, remélem, hogy ők segítenek majd abban, hogy a dolgok megfelelően haladjanak. A legális migráció azonban nem csupán a magasan képzett szakemberekről szól. Éppen ezért elindítottunk az Európai Unió legális migrációs jogszabályairól egyfajta ellenőrzést, hogy a szabályok megfelelőek-e, és egész évben dolgozni fogunk ezen a témán. Nagyon örülök annak, hogy az érintett felek nagy érdeklődést mutattak. Jelenleg elemezzük a visszakapott véleményeket, megkapott véleményeket. A legális migráció meghatározza azt is, hogy a migráció a migrációt hogyan kezeljük együttműködésben partnereinkkel. Kísérleti projekteket hajtunk végre különböző harmadik országokkal migrációs témákban. Még egy dolog, amiről sokszor elfeledkezünk, de a mai napon ez is téma lesz, az integráció. A társadalmi és gazdasági integráció mindazok számára, akik jogosultak arra, hogy Európában maradjanak, nos ez rendkívül fontos Európa számára, illetve az európai társadalmak kohézióinak számára. A migrációs és menekültügyi politikáink csak akkor lehetnek sikeresek, hogyha sikeresen integrálódnak a migránsok Európában. Ehhez az kell, hogy az egész társadalmat megcélozzuk. Éppen ezért a magánszférát, illetve a társadalmi és gazdasági partnereket is megcélozzuk, hogy segítsenek ebben, tehát nagyon fontos például az, hogy a munkaadók is tudatosan dolgozzanak ezen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, azt hiszem, hogy kiváló lehetőségeink vannak. Már nem ott tartunk, ahol két évvel ezelőtt a helyzet sokkal stabilabb, és sokkal inkább ellenőrzésünk alatt bírjuk a helyzetet. De azért nagyon óvatosnak és elővigyázatosnak kell lennünk. A jövőre tekintve azt gondolom, hogy okosan, intelligensen és ambíciózusan kell gondolkoznunk egy jövőbeli migrációs politikáról. Hogyha a legális, migr- minte- a legális migrációra, illetve integrációra való ö, erőfeszítéseink elég komolyak, akkor tudunk csak egy fenntartható politikát kidolgozni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és érdekes és gyümölcsöző konferenciát kívánok önöknek, és számítok a támogatásukra. Köszönöm. Köszönjük szépen, és tudjuk, hogy a nemzeti parlamentekkel is kapcsolatban van, és folyamatosan beszél ezekről a témákról azokkal nemzeti parlamenti képviselőkkel. Köszönjük szépen! Most pedig Berner urat fogjuk meghallgatni, aki a bolgár elnökség belügyi kérdéseiért felelős miniszter. Nagy kihívás, talán a legnagyobb kihívás ez a, a bolgár elnökség számára is, ez a dosszié. Kettős értelemben is, hiszen nem csak az EU elnökség vezetőjeként, hanem tagországként is nagy nyomás nehezedik önökre. Üdvözöljük Svetanov urat is, és várjuk a meghívottak további megjegyzéseit. Benner urat halljuk tehát. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt Svetanov úr, tisztelt biztos úr! tisztelt parlamenti képviselők! Köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a mai parlamentközi egyeztetésre, a Libe Bizottságba, ahol itt a, az Európai Parlament, a nemzeti parlamentek és hát mi cserélünk eszmét. Az utóbbi években is különösen az utóbbi évben. Sok minden változott a migrációs folyamatokban. Folyamatosan az európai politizálás homlokterébe került a migrációs nyomás kérdése, és egész Európában a komprehenszív, az átfogó megoldásokon dolgozunk az illegális, a legális migráció megkülönböztetésén, a visszatérítési politikán, az együttműködési lehetőségeken, a nemzetközi együttműködésben. A bolgár elnökség eltökélt, hogy ezeket az erőfeszítéseket közös nevezőre hozza, és holisztikus megközelítést kívánunk alkalmazni a migrációs nyomás kezelésében. Ennek belső és külső dimenziója is van, egy kiegyensúlyozott migrációs politikát kell kialakítani. Ebben az összefüggésben az eddig megkezdett trendeket kívánjuk folytatni. A migrációs válságot azonban egy hosszú távú, átfogó, összehangoltabb politikává kívánjuk formálni. Megpróbáljuk a jövő migrációs folyamait jósolni, és ennek megfelelően hosszú távon előre gondolkodni. Az Európai Unió nem engedheti meg, hogy tömegesen lakjanak területén illegális harmadik országbeli polgárok, ugyanakkor folyamatosan és továbbra is lehetőséget kíván adni a legális menekültek számára a beutazáshoz. A bolgár elnökség során Folytatjuk majd tehát a hosszú távú megoldások keresését, reméljük találunk is közös megoldást, konszenzusosan akarunk eljárni. Mert közösnek kell lenni a válaszadásnak is. Minden tagállamra más módon nehezedik migrációs nyomás. Van, ahol munkaerő hiány van, és hát nagyok a különbségek, a migránsok számában, ezért a nemzeti erőfeszítéseket nem könnyű, de nem is lehetetlen összehangolni. A tagállami munkaerőpiacokra figyelemmel kell lenni. És meg kell tudnunk állapodni a társjogalkotókkal a kék kártyás irányelv vonatkozásában is, és egyéb közös elképzelések tekintetében is. Egyfelől növelni szeretnénk az EU vonzerejét a magasan képzett harmadik országbeli bevándorlók előtt, hiszen Európa versenyképesség azon is múlik, hogy mennyi itt a képzett fő, tehát számukra akár még javítani is kívánjuk a bevándorlás feltételeit, de Persze nem mindegy, hogy örökre akarnak az EU-ba költözni, vagy csak ideiglenesen, és meg kell különböztetni tényleg a különböző migráns folyamokat, a, a tudósokat, a kutatókat, a diákokat nem szabad gátolni, tehát vonzani akarjuk egyfelől a bevándorlók bizonyos köreit, és persze tagállamonként másra van szükség, ennek is tudatában vagyunk. A közös európai menekültügyi mechanizmus meg kell erősíteni. A visszatelepítés, visszatérítési rendeletet szigorúban be kell tartani. Ugyanakkor az EU-t nyitva kell hagyni azok előtt, akik valódi védelemre szorulnak, akik emberi méltóságukban, akár életükben fenyegetettek, és ezen jogi keretek között egy olyan közösségi rendszert kell kialakítani, amely segít a rászorulóknak, önkéntességi alapon segít, és a nemzeti transferprogramokat is önkéntességre építi föl. Minden lehetséges lépést meg kell tenni azért, hogy az Európai Unióban szokásos jogoktól senki ne eshessen el. A 2000 hét óta kialakított, folyamatosan változó mechanizmusokat egy nevezőre kell hozni, konszolidálni kell. A vízummechanizmus tartozik ide, a vízum felfüggesztési mechanizmus, amely megengedni az EU tagállamoknak, hogy ideiglenesen vízumkötelezettséget vezessenek be egyes országokkal szemben és, és az ETS rendszert is figyelembe kell vennünk, amely a maga pályáján fejlődik. Tehát sok mindenre kell tekintettel lennünk, hogyha valóban kiegyensúlyozott rendszert szeretnénk, a teljesen vízummentes beutazás, a vízumkorlátozás, a vízumkötelezettség árnyalatai között. A bizottság javaslatait várjuk a vízumpolitika harmonizációjára vonatkozóan, és el szeretnénk kezdeni a munkát ezen a szövegen, az ehhez benyújtott javaslatokon, módosítókon, hogy egy új vízum rendelet születhessen. Tehát jogalkotási feladatunk is van. Ezzel reméljük majd, hogy enyhül majd a migrációs probléma, javul a külső határok védelme, elnökségünk arán, során ugyanakkor dolgozni fogunk azon, hogy a migránsok között a menekültek helyzetét külön kezeljük, és a komplex migrációs problémának minden fejezetét külön intézkedésekkel próbáljuk kezelni. Mert ahogy elmondtam, egyes európai országokban nagy szükség van jól képzett munkaerőre, ugyanakkor külső vonatkozása is van a dolognak, a, a származási országokban is javítani kell a körülményeken, és ezt a felelősséget is részben Európának át kell vállalnia. Gondolnunk kell arra, hogy mik a kivándorlás fő okai, meg kell erősíteni a 2030-ig megfogalmazott fenntartható fejlesztési politikánkat, ez is a holisztikus megközelítés része. Az elnökség azon lesz, hogy szorosabban együttműködjön minden tagállammal és az érintett harmadik országokkal is. A származási országokkal, a országokkal egyaránt. Erre vonatkozóan cselekvési tervet is ö, kidolgozunk, és az EU partnerségi programjain belül, tehát a déli és keleti partnerség programjain belül ennek a témának külön fejezetet szentelünk. A harmadik országokkal, a származási országokkal a partnerségen belül úgy kell együttműködnünk, hogy az is a mi migrációs problémakezelési kapacitásunkat javítsa. És az EU gazdaságának is előnyök származzon belőle, de az adott országok fejlődését is pozitívan befolyásolja. Óriási a szegénység egyes szomszédos országokban, ez a fő oka a kivándorlásnak, és az EU-nak tenni kell, és tenni is lehet valamit azért, hogy ezen országokban ez a kivándorlási ok enyhüljön. A migráció kezeléséhez ez is hozzátartozik. Ugyanakkor az illegális migránsokat vissza kell fordítani, de a kettő kéz a kézben jár. És nem elég az egyes országokkal tárgyalni, egy, egyes szomszédországok, egyes régiói kiemelt származási területek. Új integrációs facilitást szeretnénk kiépíteni, amely a legálisan bevándorló személyek integrációját segíti a befogadó országokban, ehhez is jobb együttműködésre van szükség a harmadik országokkal. Ha nő a legális migránsok kvótája, akkor csökkenhet az illegális migránsoké. Új ö, jogalkotási utakat járunk tehát, és azt reméljük, hogy ezektől a komplex intézkedésektől összességében csökkenni fog a határainkra nehezedő migrációs nyomás. Jogi eszközök is szükségesek az irreguláris migráció visszaszorításához, de jobb, konkrét, praktikus, pragmatikus intézkedések is, és jobb együttműködés valamennyünk között. Köszönöm szépen. Emberi, eh, migránsok emberi jogaival foglalkozó külön megbízottja önné a During my term on the mandate, which I assume... Augusztusban vettem át eh, ezt a posztot a tavalyi évben, azóta azon dolgozom, hogy az migránsok emberi jogait eh, biztosítsam. Ez egy nagyon kiszolgáltatott csoport. A migránsokra nem tekinthetünk problémaként, és a migrán, sem a migrációra, sem a migránsokra nem tekinthetünk problémák, problémaként. Sokkal inkább inadekvát eh, politikák folyamánya a sorsuk, illetve sok függ attól is, hogy az egyes országok hogyan kezelik a migrációt. Mindig is voltak migránsok, mindig is volt migráció. Úgy gondolom, hogy felelősségünk, hogy megfelelő körülményeket biztosítsunk a migránsok számára és családjaik számára. Rengeteg tényező befolyásolja a migránsok sorsát, sokszor háború elől menekülnek nem megfelelő kormányzás elől és üldöztetés elől. A migránsok sokszor olyan országba próbálnak eljutni, ahol munkahelyekhez férnek hozzá, ahol jövőt tudnak biztosítani a maguk és családjuk számára. Sokszor a kormányok ezeket az aspektusokat nem értik meg megfelelően, és bűnbakként tekintenek a migránsokra kormányok ezeket az aspektusokat nem értik meg megfelelően, és bűnbakként tekintenek a migránsokra rendelkezésre, mert el kell menekülniük a hazájukból, ahol üldöztetésnek, diszkriminációnak vannak kitéve, jutunk számukra a fogadó országokban. Sokszor a migránsok végzik el azokat a ö, munkákat, amelyeket a helyi lakosság nem hajlandó elvégezni. A demográfiai változás és a társadalmak everegedése is egy nagyon fontos aspektus, amelyet figyelembe kell. Előbb csatornákat kell biztosítani, a legális migráció lehetőségeit kell biztosítani, és mindenképpen biztosítani kell számukra az emberi jogok érvényesítését. lehetőségek burjánzásához. Az úgynevezett migrációs válság gyakorlatilag a politikai szándék válsága, korlátokat szabni a migrációs hullámnak gyakorlatilag a probléma része és nem a megoldás része. És más egyéb hasonló intézkedések csak növelik a traumát, amelyet átélnek a migránsok, és emellett erőforrásokat is pazarlunk általuk. Mind az elődöm, mind én elemeztük az EU migrációs politikáját, és többször is agályoknak adtunk hangot, például az EU-Törökország megállapodás miatt, illetve az EU-Líbia megállapodás miatt, hiszen az Európai Unió adott esetben megsérti a nemzetközi emberjogi külső határokat minél inkább kitoljuk az általam említett megoldások, megállapodások révén. Gyakorlatilag az Európai Unió felelő mobilitási politika kialakítására van szükség, és megfelelő gyakorlatok foganatosítására. Így tudunk csak szembenézni azokkal a gazeket, a félreértéseket, illetve hamis állításokat eloszlatni. A migránsok hozzájárulnak a gazdasági, amennyibe kerülnek. politikát alakítunk ki, elősegítjük a migránsok mobilitását, és megfelelő határvédelmet biztosítunk a országok számára. Érdekében a munkaerőpiachoz való hozzáférést és hasonló egyéb intézkedéseket kell foganatosítani. Tulajdonképpen az országoknak célt kényszerülnek az embercsempészek szolgáltatásait igénybe venni, mert nincsenek biztonságos, legális mobilitási opciók. Nyilvánvaló, hogy inkább megfizetnék egy vízum árát, hogyha erre lehetőség nyílna, mint hogy a pénzüket az ember csempeszeknek adnák. Ez is arra, abba az irányba mutat, hogy legális, megfelelő bevándorlási csatornákat kell megnyitni, mert így tudjuk csak megakadályozni, hogy egy nagyon veszélyes útra induljanak a migránsok családjukkal együtt. Meg kell akadályozni, hogy a mobilitás irányításának elsődleges célja az, hogy a szabályszerű, jogszerű csatornákon keresztül jussanak el ide a migránsok. Nagyon fontos, hogy kezeljük azokat a tényező szakképzett munkaerő hiánya, hogyha a migrációs csatornák nem tükrözik a munkaerőpiaci szükségleteket, akkor a migránsoknak nagyobb valószínűséggel kínálnak fel illegális munkalehetőségeket, így ők pedig a kizsákmányolás és visszaélések csökkenteni az embercsempészek hatalmát, mind a munkavállalók, mind a munkaadók számára új lehetőségeket jelentene a legális munkavállalási lehetőségek megteremtése és ezáltal természetesen csökkenne a kizsákmányok, a mechanizmusokat, amelyek az áthelyezési, átcsoportosítási lehetőségeket is megteremtik. Mindenképpen megbízható, hosszú távú programra van szükség ezen a téren, amely biztosítja, hogy az adott migránsok megfelelő lehetőségekkel rendelkezzenek, és ne kelljen az ember csempészekhez fordulniuk. Ahogyan korábban elmondtam, a fekete munkaerőpiac a nem dokumentált migránsok számára egy kiút, egy kilátástalan helyzetből, nagyon nehéz ezeket a munkaerőpiacokat szignifikánsan eh, háttérbe szorítani, illetve gátat szabni nekik. Főként a mezőgazdaság, az építőipar és más hasonló kapcsolódó ágazatok területén jelentes súlyos problémát. A politikusok nem cselekszenek, és a migránsok sem merik felemelni a szavukat a rossz körülmények miatt, mert félnek attól, hogy kiutasítják őket az országból. A munkaerőpiaci torzulásokat kell felszámolni, megfelelő munkaerőpiaci felügyelő mechanizmusokra van szükség, és lehetőséget kell teremteni a migránsok számára, hogy megvédjék a jogaikat. fontos, hogy a megfelelő eljárásokhoz is hozzáférjenek azok a migránsok, akik legálisan tartózkodnak az országban, azért, hogy megakadályozható legyen a kizsákmányolásuk. Köszönöm szépen a figyelmet. Nagyon szépen köszönjük González Morales úrnak. Mielőtt megadnám a szót a következő előadónknak, egy kis bejelenteni valóm van. Valaki egy nagyon értékes gyűrűt hagyott, felejtett a mosdóban. Ha valaki magára ismerne, akkor kérem jelezze valamelyikünknek az ülés végén, hogy elveszítette a gyűrűjét. Nem viccelek, tényleg itt van a gyűrű és aztán diszkréten visszaadjuk a jogos tulajdonosának. Egy kicsit szürreális bejelentés volt, ezt elismerem. Minden esetre haladunk tovább. Többen is jelen vannak itt, akik a saját hazájukban az integráció kapcsán nagyon sok tapasztalatra tettek szert, biztos vagyok benne, hogy majd a hozzászólások során is megmutatkozik ez. A következő hozzászólónknak is hasonló tapasztalatai vannak. Fatma Shahinról van szó, aki Gaziantep polgármestere. Azoknak mondom, akik nem jártak még ott. Egy olyan térségről van szó, amelynek a vezetőjét 2016-ban Nobel békedélyre terjesztették fel a szíriai menekültek nyújtott segítsége nyomán. Ez a régió egyébként kétszer annyi menekültet fogadott be, mint amelyet az Európai Unió fogadott be az elmúlt két évben, úgyhogy Fatma Sahin azt hiszem jelentős tapasztalatokkal rendelkezik fogadott be, mint amelyet az Európai Unió fogadott be az elmúlt két évben, úgyhogy Fatma Sahin azt hiszem jelentős tapasztalatokkal rendelkezik a tekintetben, hogy hogyan lehet egy régióban reintegrálni, vagy integrálni a menekülteket. Úgyhogy most megkérem őt, hogy ossza meg velünk a tapasztalatait 10 percben. Sahin asszony. Sayın Başkan, değerli komiser, değerli raportörümüz. Bu öne- Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt ENSZ jelentéstevő úr. Tisztelt képviselők, tisztelt hölgyem és uraim! Ahogy azt az elnök úr az imént mondotta, ez egy nagyon fontos nap számunkra. Én arról szeretnék beszélni, hogy Gaziantep milyen modellel próbálja meg a helyzetet kezelni. Szeretnék beszámolni arról, hogy a migrációs helyzetet hogyan lehet a leghatékonyabban kezelni, a lehető legrövidebb rövidebb idő alatt. Köszönöm szépen a lehetőséget. Először is röviden bemutatnám, hogy hol is van Gaziantep, mit kell róla tudni. Tagjai vagyunk Gaziantepben az UNESCO kreatív városok hálózatának. Én vagyok ennek a városnak a polgármestere, és nagyon gazdag a történelmi örökségünk, illetve gyönyörű helyen helyezkedik el a város, illetve híresek vagyunk a gasztronómiánkról is. Próbáljuk elérni azt, hogy ne legyenek a migrációnak drámai következményei, és mindent megteszünk, hogy a lehető leghumanitáriusabban bánjunk a migránsokkal. Törökországnak egy úgynevezett nyitott ajtó politikája van a e, szíriai menekültekkel kapcsolatban. Már évek óta próbáljuk elérni azt, hogy segítő kezet nyújtsunk a szomszédainknak, illetve barátainknak Szíriában. Gaziantep e, elég nagy áldozatot e, vállalt. Ha megnézzük itt a ábrán, hogy hány embert fogad be Törökország illetve Törökországon belül a mi régiónk, akkor egyértelmű, hogy Európához képest is túlteljesítünk, tehát rengeteg menekültet fogadunk be. Látható a következő ábrán, hogy hány migránst, illetve menekültet fogadtunk be. Most ilyen körülmények között nagyon fontos az, hogy a költségvetést megfelelően használjuk. Az EU-val aláírtunk egy megállapodást, és fontosnak tartjuk, hogy az EU betartsa az ígéreteit. Azt várjuk el az EU-tól, hogy a szóban forgó összegeket időszakonként átutalja nekünk. Szeretnénk fenntartható módon kezelni a helyzetet, és ehhez az, arra van szükség, hogy mindkét fél teljesítse a kötelezettségét. Mit tett eddig Gaziantep, tehát 2011 óta mit tettünk? Nos, korábbi munkám a családjogi minisztériumban volt, családjogi miniszter voltam, illetve szociális kérdésekkel is foglalkoztam. Annak idején egy sürgőségi tervet készítettem, egy vésztervet készítettem, amikor a menekültek első nagy folyama elindult, megpróbáltam azt elérni, hogy tudjunk együtt élni, tudjunk együtt dolgozni, együtt tanulni a menekültekkel. Törökországban nem az önkormányzók, önkormányzatok üzemeltetik az iskolákat, de a migráns válság vagy menekült után nem volt más lehetőségünk az önkormányzatoknak iskolákat kellett megnyitni a migránsoknak, migránsok számára, ha ezt nem tettük volna, akkor elveszítettünk volna egy generációt, és az iszlám állam vagy a PKK kezére kerültek volna valószínűleg a gyerekek vagy a fiatal, fiatalok. Az elmúlt öt, az eddigi öt, a válság óta eltelt 5-6 évben mi finanszíroztuk az iskolát Gáziántebben. Az is nagyon fontos, hogy fölmérjük a menekültek igényeit, és meg kell el kell érni, hogy valahogyan harmóniába kerüljenek ezek az igények a mi társadalmunk igényeivel, tehát meg kell próbálni a dolgokat összeegyeztetni, illetve integrálni kell a menekülteket Gáziántep lakosságával. A szír gyerekeket és nőket különböző tanfolyamokra is meghívtuk, amelyeket az önkormányzat szervezett, hogyha elszigeteltük volna ezeket az embereket, az csak a terroristáknak, illetve a radikalizációnak tett volna jót, akkor sokkal akkor valószínűleg erőszak hullám hatalmasodott volna el. Tehát megpróbáltuk integrálni a menekülteket. Ahogy ezt az elnök úr is elmondta, nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy ezeket az embereket képezzük, hiszen a jövőben ők lesznek majd a munkaerő, tehát humanitárius szempontból is, illetve gazdasági szempontból is szeretük volna őket fejleszteni. Aztán gyermekek jogai, női jogok, a fogyatékosok jogai, ezekkel a kérdésekkel is aktívan foglalkoztunk, hiszen például az ENSZ-nek is ez az egyik fontos vezérelve. A gyerekek mindenhol, gyerekek függetlenül attól, hogy hol születtek. Hogyha egy gyerek a közel-keleten születik, vagy Ázsiában születik, akkor is ugyanolyan szükségletei vannak, mint egy Európában született gyermeknek. Éppen ezért döntöttük úgy, hogy óvodákat, iskolákat nyitunk meg majd ezeknek a gyerekeknek. Tudtuk, hogy a gyerekeknek szüksége van ezekre az intézményekre. Képzeljék csak el, hogy, a Brü- hogy Brüsszel lakosságának a fele Gáziantebben van, mint menekült, akiknek eh, szüksége van közlekedésre, oktatásra, lakhatásra, ellátásra. És a lakhatással kapcsolatban vannak gondok, hiszen fölment a lakások, illetve a lakás bérleti díjak ára, és ezek kapcsoló, és vannak eh, gondok az oktatással is. Amikor én lettem az önkormányzat vezetője, akkor nagyon sok iskolás korú gyerekből a sok iskola, iskolás korú gyermekből csak nagyon kevés járt iskolába. Tehát 150 ezer gyerekből körülbelül 3 ezer járt iskolákba. 3 ezerről aztán 67 ezerre nőtt 5 év alatt az iskolába járó gyerekeknek a száma. Ha ezek a szír menekültek otthon lennének, akkor nem érnék el ezt az iskolázottsági arányt, mint nálunk Gáziantebben. Nagyon fontos az, hogy a lehető legtöbb gyermek járjon iskolába, mert a jövőben a török társadalom részét képezik majd. Elkezdtünk egy, felépítettünk egy új rendszert is, amelynek a célja az, hogy integráljuk a szír menekülteket, és részét képezzék a török munkaerőpiacnak úgy, hogy ne legyenek káros hatással a török, menekült, a török munkaerőpiacra. Az ivóvíz kérdésével is foglalkoztunk. Egy 120 km hosszú vízvezeték vonalat, vízvezeték rendszert építünk jelenleg ki, és ezzel azt hiszem majd megfelelő szolgáltatást tudunk nyújtani a menekülteknek. Ez a modell, tehát az úgynevezett Gaziantep modell, valójában ahhoz, hogy ezt a modellt végre tudjuk, végre tudjuk hajtani, az egész várost újra kellett építeni. Hogy megélhetést tudjunk biztosítani az újonnan jövőknek, át kellett struktúrálni az egész várost. A migráció valójában következmény, eredmény Erbában és Gerablusban azt láttuk, hogy ha biztonságos körülményeket biztosítunk az embereknek, akkor azok hazamennek a szülővárosukba vagy szülőfalujukba. Egy biztonságos zónát hoztunk létre, így aztán a Gerabluszi lakosság 3000-ről 50 ezerre dúzott nagyon rövid idő alatt. Európában is erre van szükség, biztonságos zónákat kell létrehozni a menekültek számára a saját szülőföldjükön. Kérem, hogy nem gazdasági vagy pénzügyi teherként gondoljanak a bevándorlókra vagy a migránsokra. Inkább azt kéne elérni, hogy biztonságos zónák jöjjenek létre a saját országukban, a származási országukban. Ez a mi modellünk is, és azt hiszem, hogy sokat tanulhat akár tőlünk is az Európai Unió. Törökország nem akarta nem akarta felrúgni a megállapodást az Európai Unióval, tehát igenis folyik határellenőrzés Törökországban, de a lehető legjobb módon szeretnénk végrehajtani azt, amire ígéretet tettünk. hogyha legális migrációs csatornákat akarnak létrehozni, akkor az EU-nak ezt meg is kell tennie. De az Európai Uniónak nem csak azokat a migránsokat kell befogadnia, akikből úgymond profitálhat majd az Európai Unió munkaereje. Tehát nem csak a fiatal képzett munkaerőket felvenni, vagy befogadni az Európai Unióba, hanem a gyerekeket is, az öregeket is, a fogyatékosokat is. Ha ezt nem tesszük meg, akkor a terrorizmus ismét új lendületet kap majd, és akkor mi veszítünk. Fentartható megoldásokra van tehát szükség, és ehhez politikai akaratra van szükség, az EU-ban is, hogy globális megoldást találjunk erre a problémára. Szerettem volna a mi modellünkről beszélni, a mi példánkról beszélni ön, önöknek. Figyeljünk a gyermekek, az idősek, a nők, a fogyatékosok jogaira. A Gaziantepi modell szerintem jó modell, jó példa, és szeretném kérni önöktől, hogy ezt fogadják meg, és köszönöm a figyelmüket. Köszönjük szépen. Tudjuk, hogy még sokkal többet is tudna mesélni ezekről a projektekről. Egy tíz percben, Sahin asszony. Sayın Başkan, değerli komiser, değerli raportörümüz. Bu öne... Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt eh, ENSZ jelentéstevő úr, tisztelt képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim. Ahogy azt az elnök úr az imént mondotta, ez egy nagyon fontos nap számunkra. Én arról szeretnék beszélni, hogy Gaziantep milyen modellel próbálja meg a helyzetet kezelni. Szeretnék beszámolni arról, hogy a migrációs helyzetet hogyan lehet a leghatékonyabban kezelni, a lehető legrövidebb rövidebb idő alatt. Köszönöm szépen a lehetőséget. Először is röviden bemutatnám, hogy hol is van Gaziantep, mit kell róla tudni. Tagjai vagyunk Gaziantepben az UNESCO kreatív városok hálózatának. Én vagyok ennek a városnak a polgármestere, és nagyon gazdag a e, történelmi örökségünk, illetve gyönyörű helyen helyezkedik el a város, e, illetve híresek vagyunk a gasztronómiánkról is. próbáljuk elérni azt, hogy ne legyenek a migrációnak drámai következményei, és mindent megteszünk, hogy a lehetőleg humanitáriusabban bánjunk a migránsokkal. Törökországnak egy úgynevezett nyitott ajtó politikája van a szíriai menekültekkel kapcsolatban. Már évek óta próbáljuk elérni azt, hogy segítő kezet nyújtsunk a szomszédainknak, illetve barátainknak Szíriában. Gaziantep elég nagy áldozatot eh, vállalt. Ha megnézzük itt a ábrán, hogy eh, hány embert fogad be Törökország, illetve Törökországon belül a mi régiónk, akkor egyértelmű, hogy Európához képest is eh, túl teljesítünk, rengeteg menekültet fogadunk be. Látható a következő ábrán, hogy hány migránst, illetve menekültet fogottunk be. Most ilyen körülmények között nagyon fontos az, hogy a költségvetést megfelelően használjuk. Az EU-val aláírtunk egy megállapodást, és fontosnak tartjuk, hogy az EU betartsa az ígéreteit. Azt várjuk el az EU-tól, hogy a szóban forgó összegeket időszakonként átutalja nekünk. Szeretnénk fenntartható módon kezelni a helyzetet, és ehhez az, arra van szükség, hogy mindkét fél teljesítse a kötelezettségét. Mit tett eddig Gáziantep, tehát 2011 óta mit tettünk? Nos, korábbi munkám a családjogi minisztériumban volt, családjogi miniszter voltam, illetve szociális kérdésekkel is foglalkoztam. Annak idején egy sürgőségi tervet készítettem, egy vésztervet készítettem, amikor a menekültek első nagy folyama elindult, megpróbáltam azt elérni, hogy tudjunk együtt élni, tudjunk együtt dolgozni, együtt tanulni a menekültekkel. Törökországban nem az önkormányzók, önkormányzatok üzemeltetik az iskolákat, de a migráns válság vagy menekült váltás után nem volt más lehetőségünk az önkormányzatoknak iskolákat kellett megnyitni a migránsoknak, migránsok számára, ha ezt nem tettük volna, akkor elveszítettünk volna egy generációt, és um, az iszlám állam vagy a PKK kezére kerültek volna valószínűleg a gyerekek vagy a fiatal, fiatalok. Az elmúlt öt, az eddigi öt, a válság óta eltelt 5-6 évben mi finanszíroztuk az iskolát Gáziántebben. Az is nagyon fontos, hogy fölmérjük a menekültek igényeit, és meg kell, el kell érni, hogy valahogyan harmóniába kerüljenek ezek az igények a mi társadalmunk igényeivel, tehát meg kell próbálni a dolgokat összeegyeztetni, illetve integrálni kell a menekülteket Gáziántep lakosságával. A szír gyerekeket és nőket különböző tanfolyamokra is meghívtuk, amelyeket az önkormányzat szervezett, hogyha elszigeteltük volna ezeket az embereket, az csak a terroristáknak, illetve a radikalizációnak tett volna jót, akkor sokkal akkor valószínűleg erőszak hullám hatalmasodott volna el. Tehát megpróbáltuk integrálni a menekülteket. Ahogy azt az elnök úr is elmondta, nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy ezeket az embereket képezzük, hiszen a jövőben ők lesznek majd a munkaerő, tehát humanitárius szempontból is, illetve gazdasági szempontból is szeretük volna őket fejleszteni. Aztán gyermekek jogai, női jogok, a fogyatékosok jogai, ezekkel a kérdésekkel is aktívan foglalkoztunk, hiszen például az ENSZ-nek is ez az egyik fontos vezérelve. A gyerekek mindenhol, gyerekek függetlenül attól, hogy hol születtek. Hogyha egy gyerek a közel-keleten születik, vagy Ázsiában születik, akkor is ugyanolyan szükségletei vannak, mint egy Európában született gyermeknek. Éppen ezért döntöttük úgy, hogy óvodákat, iskolákat nyitunk meg majd ezeknek a gyerekeknek. Tudtuk, hogy a gyerekeknek szüksége van ezekre az intézményekre. Képzeljék csak el, hogy, a Brü- hogy Brüsszel lakosságának a fele Gáziantepben van, mint menekült, akiknek eh, szüksége van közlekedésre, oktatásra, lakhatásra, ellátásra. És a lakhatással kapcsolatban vannak gondok, hiszen fölment a lakások, illetve a lakásbérleti díjak ára, és ezek kapcsoló, és vannak eh, gondok az oktatással is. Amikor én lettem az önkormányzat vezetője, akkor nagyon sok iskolás korú gyerekből a sok iskola, iskolás korú gyermekből csak nagyon kevés járt iskolába. Tehát 150 ezer gyerekből körülbelül 3 ezer járt iskolákba. 3 ezerről aztán 67 ezerre nőtt 5 év alatt az iskolába járó gyerekeknek a száma. Ha ezek a szír menekültek otthon lennének, akkor nem érnék el ezt az iskolázottsági arányt, mint nálunk Gáziantebben. Nagyon fontos az, hogy a lehető legtöbb gyermek járjon iskolába, mert a jövőben a török társadalom részét képezik majd. Elkezdtünk egy, felépítettünk egy új rendszert is, amelynek a célja az, hogy integráljuk a szír menekülteket, és részét képezzék a török munkaerőpiacnak úgy, hogy ne legyenek káros hatással a török menekült, a török munkaerőpiacra. Az ivóvíz kérdésével is foglalkoztunk. Egy 120 km hosszú vízvezeték vonalat, vízvezeték rendszert építünk jelenleg ki, és ezzel azt hiszem majd megfelelő szolgáltatást tudunk nyújtani a menekülteknek. Ez a modell, tehát az úgynevezett Gaziantep modell, valójában ahhoz, hogy ezt a modellt végre tudjuk, végre tudjuk hajtani, az egész várost újra kellett építeni. Hogy megélhetést tudjunk biztosítani az újonnan jövőknek, át kellett strukturálni az egész várost. A migráció valójában következmény, eredmény Erbában és Gerablusban azt láttuk, ha biztonságos körülményeket biztosítunk az embereknek, akkor azok hazamennek a szülővárosukba vagy szülőfalujukba. Egy biztonságos zónát hoztunk létre, így aztán a Gerablusi lakosság 3000-ről 50 ezerre dúzott nagyon rövid idő alatt. Európában is erre van szükség, biztonságos zónákat kell létrehozni a menekültek számára a saját szülőföldjükön. Kérem, hogy nem gazdasági vagy pénzügyi teherként gondoljanak a bevándorlókra vagy a migránsokra. Inkább azt kéne elérni, hogy biztonságos zónák jöjjenek létre a saját országukban, a származási országukban. Ez a mi modellünk is, és azt hiszem, hogy sokat tanulhat akár tőlünk is az Európai Unió. Törökország nem akarta nem akarta felrúgni a megállapodást az Európai Unióval, tehát igenis folyik határellenőrzés Törökországban, de a lehető legjobb módon szeretnénk végrehajtani azt, amire ígéretet tettünk. hogyha legális migrációs csatornákat akarnak létrehozni, akkor az EU-nak ezt meg is kell tennie. De az Európai Uniónak nem csak azokat a migránsokat kell befogadnia, akikből úgymond profitálhat majd az Európai Unió munkaereje. Tehát nem csak a fiatal képzett munkaerőket felvenni, vagy befogadni az Európai Unióba, hanem a gyerekeket is, az öregeket és a fogyatékosokat is. Ha ezt nem tesszük meg, akkor a terrorizmus ismét új lendületet kap majd, és akkor mi veszítünk. Fentartható megoldásokra van tehát szükség, és ehhez politikai akaratra van szükség, az EU-ban is, hogy globális megoldást találjunk erre a problémára. Szerettem volna a mi modellünkről beszélni, a mi példánkról beszélni ön, önöknek. Figyeljünk a gyermekek, az idősek, a nők, a fogyatékosok jogaira. A Gaziantepi modell szerintem jó modell, jó példa, és szeretném kérni önöktől, hogy ezt fogadják meg, és köszönöm a figyelmüket. Köszönjük szépen tudjuk, hogy még sokkal többet is tudna mesélni ezekről a projektekről. De most a nemzeti parlamenti képviselők tapasztalatait is szeretnénk meghallgatni. Köszönjük szépen a beszámolót. Nagyra értékeljük. Most akkor önök következnek, kollégák. Köszönöm a türelmüket, elszólalási igényük, kártyájuk. A magyar parlament képviselőtől, Daniel Mónikának adok szót. And, and everyone, if you could just speak. Mindenkinek két percet tudok adni. Tisztelt, most is és korábban is mindig tiszteletben tartottuk és tiszteletben tartjuk, hogy az Európai Unió egyes tagországai az a szándéka, saját demográfiai és saját foglalkoztatási programot dolgoztunk ki arra, hogy ezt a problémát kezeljük ugyanakkor nagyon fontosokat és a menekülteket. Nem, soha nem kevertük, megvan mind a két kategóriára régóta az EU teljes jogalkotási struktúrája. Amikor Gaziantepről és az ottani projektről hallottunk, szívből úgy éreztem, hogy gratulálnunk kell a polgármesteresszonynak. Igen, szembe kell kiizzadni magukból a szolidaritási mechanizmust egyes tagállamok mindmáig visszautasítják Magyarországgal az élen és európai tagállamnak kötelessége a menekültek védelme, és régóta így van ez. És a líbiai parti őrség csak nominálisan, névlegesen létezik. Sajnos mi magunk is segítjük az embercsempészek munkáját azáltal, hogy nincsennek, legszeretnénk felkérni, hogy ne késlekedjen ennek megalkotással, és a nemzeti parlamentek képviselőinek mondom, hogy amikor a vízumokról beszélnek, akkor érezzék át azt, hogy kívülről nézve egyes tagállamok felépése tényleg egyfelől a demográfiai előregedést, a csökkenést valamivel kompenzálni kéne, Ugyanakkor ugyanezek a tagállamok a gazdag bevándorlóknak külön vízumot adnak pénzért, ami ugyancsak ellentmond a Schengeni rendszernek. A gazdag bevándorlóknak külön vízumot adnak pénzért, ami ugyancsak ellentmond a Schengeni rendszernek, vezet bűnözés köreihez tartoznak. Spain, the committee... José Martino Toledano úr következik, Spanyolországból parancsolja. Köszönöm szépen. Sajnos van itt okokból, vagy az erőszak elől menekülnek, vagy üldöztetés elől menekülnek. Ez tragédia. És az, hogy eljussanak Európába, az is sokszor nagyon problematikus. Sokszor olyan országokon kell keresztül utazniuk, ahol a jogaikat nem tartják tiszteletben országban, és okoznak problémát, mert sokszor akár jogi szempontból, akár mentálisan, akár társadalmilag nincsenek felkészülve a befogadó országok arra, hogy ilyen hatalmas mennyiségű embert befogadjanak. Ezek az emberek azért utaznak Európába vagy Északra, hogy a gazdasági erre van szükség az összes Európai Uniós ország között, akik szembesülnek ezzel a problémával, tehát a szolidaritás, szolidáris megoldás, erre van szükség a migránsok, illetve a menekültek befogadása tekintetében. Nagyon fontos az, hogy számos területen együtt dolgozzunk a, itt Európában. Remélem, hogy az Európai Unió munkája, erőfeszítései pozitív eredményekhez vezetnek, és hogy sokkal legálisabb és integrálóbb lesz majd Európába a bevándorlás. Köszönöm szépen. Jaroszláv Pászka. Úgy gondolom, hogy a problémákat elsősorban a 2015-től kezdődő illegális migráció okozta, ez egy hatalmas migrációs hullám volt, és megmutatta, hogy a tagállamok nem álltak készen ennek kezelésére. Nem fogok a német kancellár reakcióira kitérni, vagy az Európai Bizottság reakciójára. Úgy gondolom, hogy ez utóbbiak nem mindig megfelelően reagáltak. Örülök azonban annak, hogy két év után sikerült megállapodnunk Európában arról, hogy csökkenteni kell az illegális migránsok érkezését, az illegális migránsok számát, és legális csatornákat kell biztosítani, és ezt is formális módon kell kezelni. Szeretném hangsúlyozni, hogy a tagállamok szuverén módon döntenek a polgárokról, nem az Európai Uniónak vannak polgárai, hanem a tagállamnak vannak állampolgárai. A tagállamok azok, akik állampolgárságot adnak valakinek, és akik a migránsokról közvetlenül gondoskodnak. Az Európai Unió szerintem nem avatkozhat be közvetlenül ebbe a folyamatba, nem sértheti meg a tagállamok kompetenciáit ezen a téren és döntéshozatali hatásköreit. A tagállamoknak kell dönteniük arról, hogy milyen módon és milyen mértékben hajlandóak befogadni migránsokat. Az Európai Bizottságban, az Európai Parlamentben és az ENSZ-ben ülő társadalmi mérnököknek mondom, hogy kérem ne erőltessék az EU-s tagállamokra és az EU-s polgárokra azokat az elképzeléseiket, amelyek nem elfogadhatóak a polgárok számára. Tiszteletben kell tartani a polgárok véleményét, mert ők azok, akiket képviselünk, a tagállami és EU-s politika kialakításakor. Olaszországból Barbara Spinelli következik, és a nem megfelelő szakpolitikákról. Köszönetet szeretnék mondani Gaziantep polgármesterének. Gondolok itt Törökországra és sok afrikai országra, amelyek sokkal többet tesznek, mint az EU. Miután meghallgattam a merül a textilipar, ahol gyermekeket, kiskorúakat is dolgoztatnak az árnyék gazdaságban, gazdaságban. Ez nagyon aggasztó, szeretnék többet hallani erről a témáról. Köszönjük szépen, hogy az elnök. Köszönöm szépen. Három év telt el 2015 óta, Sokat beszélünk, de még mindig nem találtuk meg a megoldást. Úgy gondolom az Európai Unióban itt egyfajta ellentmondás uralkodik. Egyrésztről tudjuk, hogy demográfiai problémával küzdködünk, egyre idősebbek a társadalmaink, és akár pénzügyileg a finanszírozási szintjén is támogatjuk a migránsok érkeztét, a másik oldalon viszont a biztonságra hivatkozva védjük a külső határainkat, elszigetelődünk, sőt, elszigetelődünk olyan országokkal szemben is, amelyek rengeteg menekültet fogadtak be. Támogatni tudom, meg tudom erősíteni azt, amit Morales úr mondott, szerintem nagyon jól írta le a problémát. Mondom ezt Lesbos szigetének lakosaként, Aktívan részt veszek egyébként a szigeten kialakult mozgalomban, amely a migránsokat támogatja. Mi Lesboszon már évtizedek óta szembe kell, hogy nézzünk a migráció kérdésével. Segítjük a hozzánk érkező migránsokat, és mint az imént említettem, évtizedek óta küzdködünk ezzel a problémával, úgy gondolom az a helyes, hogyha segítjük a menekülteket. Ijesztőnek tartom azt, hogy sok kollégától azt hallom, hogy még csak el sem gondolkodnak ennek szükségességén. Megfelelő integrációt kell biztosítanunk, ide tartozik az oktatás biztosítása, az egészségügyi ellátás, és sorolhatnám még. Zárásképpen még hadd mondjam el, hogy Rengeteg ember érkezett és érkezik folyamatosan Lesbos szigetére. Röviden próbáltam szemléltetni, hogy segítjük a hozzánk érkezőket. Szerintem egy békés környezetet kell teremtenünk, elutasítjuk azt, hogy a testvérekre is kikívánják bővíteni a család fogalmát, ez kontraproduktív lenne véleményünk. Éppen ezért azoknak is, akik azon fáradoznak, hogy az EU külső határai biztonságosabbak legyenek, üdvözöljük azt is, hogy vannak tervek, miszerint nato Köszönöm szépen. Thank you. Next. Illetve a menekülteket ami a munkaerőpiachoz való hozzáférést illeti, nekünk van egy elég hosszú távú tapasztalatunk. 450 ezer külföldi dolgozik Csehországban, mint munkavállaló, mint fizikai munkás, vagy, vagy ok dönt arról, hogy kit hívnak meg, úgymond, az, a tagállamok erőpiacára. Ami az áttelepítéseket illeti, 60 millió ember szeretne szeretné, hogyha máshova helyeznék át, és az embereknek ott kell lehetőséget biztosítani, ahol éppen vannak. Az, az országok közötti elosztás szerintem azon személyek esetében érvényesíthető leginkább, akik nagyon rászorulók, például beteg gyerekekre gondolok. A 2015-ös helyzetben embereknek volt pénzük, elég jó állapotban voltak ahhoz, hogy ezt megtegyék, a legrászorulóbb embereket, a nőket, gyerekeket, vagy másokat, viszont ezek az emberek viszont otthon maradtak. Tehát szerintem alapot, vagy a fejlesztési alapot kéne támogatni, vagy a harmadik országokba történő beruházásokat. Úgy gondolom, hogy ezeknek az országoknak a piacaival is föl kell venni a, a kapcsolatot. Nem lehet, hogy pontosan ez jelen, az jelent. Aztán a Genfi feltételek is az egyéni elbírálásról szólnak, nem pedig a tömeges elbírálásról. Köszönöm szépen, Jáncs Kopek következik szintén a cseh Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget. Én is azt szeretném elmondani, hogy különbséget kell tenni az illegális migráció, illetve a szakértők vagy szakképesítése rendelkező személyeknek való, ezeknek a személyeknek a munkaerőpiacra való meghívása között. Ezeket sokszor összekeverik az emberek, Sokszor az emberek összekeverik ezeket a dolgokat, és ennek következményei vannak. Úgy gondolom, hogy sokkal hatékonyabban kéne azokat a szakpolitikákat is alkalmazni, amelyek az emberek visszautaztatására irányulnak, illetve azt gondolom, hogy mindenképpen föl kell venni harcot az ember csempészek ellen is. Szerintem érdemes beszélni arról a nemrégiben elfogadott cseh parlamenti állásfoglalásról, amely azokról a szankciókról szól, amelyet Csehországgal szemben érvényesítették. Mi ugyanis nem voltunk hajlandóak befogadni a ránk osztott menekült kvót, ránk osztott migráns kvótát. Szerintem ez egy tagállami kompetencia, a tagállamok hatásköre az, hogy eldöntsék azt, hogy kit fogadnak be. A menekültügyi rendszereket úgy gondolom, hogy megfelelően kell használni, tehát nem szabad ezeket a rossz célra használni. Meghallgattam a, a, be, a bevezető beszédeket, és én úgy gondolom, hogy végül is mindennek a következménye az, hogy az illegális bevándorlásból Különböző adminisztratív módszerekkel legális bevándorlást varázsolunk. Szerintem nem megoldás az, hogy az előregedő társadalomat, társadalom problémáit úgy oldjuk meg, hogy külső forrásból hívunk be munkaképes lakosságot. Nem hiszem. Nem hiszem, hogy olyan súlyos lenne az európai munkaerő probléma, mint ahogy azt egyesek mondják. Köszönöm, kedves kollégák, mondja az elnök. Ezzel a hozzászólások végére értünk a tagállami parlamenti kollégák részéről. Köszönöm szépen. Az integráció, illetve a legális bevándorlás, a legális migráció kérdése nagyon érzékeny téma. Amit, ami az integrációt illeti, szerintem az Európai Intézményeknek, a bizottságnak, a parlamentnek ebben a kérdésben igazán sok keresni valója lenne. A tagállamok, a régiók, a helyi hatóságoknak <coughs> kell ebben a kérdésben valamit tenni és aktívan fellépni. Többen is utaltak a kék kártyára. Ez már most is, ezzel, ezzel kapcsolatban most is vannak problémák van, aki elég kreatívan kezeli ezt. Tehát mondom, ezek nagyon érzékeny kérdések, és figyelni kell arra, hogy ne legyen surlódás az európai intézmények, illetve a tagállami vagy a regionális szint között. Köszönöm szépen a véleményeket, és hát meghallgatták, illetve a tagállami kollégák hallhatták az európai parlamenti képviselők véleményét. Köszönetet szeretnék továbbá mondani vendégeinknek, Felipe González Morales úrnak, a bolgár elnökség képviselőnek is szeretnék köszönetet mondani. Nem lesz egyszerű munkájuk az elkövetkezendő fél évben, úgyhogy minden jót kívánok nekik. Tudom, hogy nagyon-nagyon felkészültek. Szeretnék köszönetet mondani az eddigi munkáért is, és jó. És sok sikert kívánok az elkövetkező hat hónapra. A polgármester asszony köszönöm szépen a munkáját, hihetetlenül jó példát állított az integrációra vonatkozóan. Köszönjük. Tisztelt kollégák, tehát köszönöm szépen, és szerintem egyértelmű, a mai példa is azt mutatja, hogy tudunk egy mélyen szántó vitát, eszmecserét rendezni ebben a témában a tagállami képviselők, az európai parlamenti képviselők, szakértők, illetve egyéb meghívottak részvételével. Most következik a második panel, és szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik, azoknak a szakértőknek, akik az imént hozzászóltak. A következő panel elnöke Szofi Inetfeld asszony lett volna. Ah, sorry, um, do, do you... Elnézést kérek. Ön szeretne válaszolni egy kérdésre? Parancsoljon akkor! Köszönöm szépen! A gyermek munkával kapcsolatban tett fel egy kérdést eh, a tisztelt képviselő. Gaziantépben állítólag, mondta a képviselő, gyermekek dolgoznak a textiliparban. Nos, ha az ember nem tesz védő intézkedéseket, akkor a gyermekmunka elkerülhetetlen. Nos, milyen intézkedéseket tettünk mi? A gyermekeket oktatásban részesítjük 18 éves korig. Így sikerült elérni a 70 százalékos látogatottsági arányt a 18 éveseknél fiatalabb gyerekek esetében. Nyitott ajtó politikánk van, Törökországban, hogy, és hogyha az Európai Unió betartja az ígéretét, és kifizeti a szóban forgó összegeket, akkor új iskolákat tudunk nyitni, és akkor még több ilyen védő vagy védelmi intézkedést tudunk megvalósítani. Úgy gondolom tehát, hogy igenis van megoldási lehetőség, van modellünk, vagy példánk, és egyáltalán nem szeretnénk, hogyha a gyermek hogyha a gyermekmunkát tolerálni kéne. Köszönöm szépen. Most pedig, mivel tudom, hogy sok egyéb témánk van, kérem, hogy akiben beleszorult a szó, az írásban jutassa el hozzánk kérdését, felszólalását, és figyelembe fogjuk venni a jegyzőkönyv szempontjából. Következő részét az ülésünknek Intfeld asszony vezette volna le, de utolsó pillanatban bejelentette, hogy nem tud itt lenni, úgyhogy kénytelenek lesznek velem beérni még néhány percig. Sajnálom. Ezt, de a Libe Bizottság alelnöke, Gál Kinga fog engem ebben segíteni, és innen is köszönöm neki, hogy segítségemre lesz. Még itt összeáll az új panel. Do that as quickly as possible. Um... Addig egy rövid szünetet rendelek el, de tényleg csak néhány pillanat erejéig ne menjenek ki. Sőt, ö, ö, mindjárt elkezdem a téma bevezetését. So colleagues, if you could please be seated, we'll uh, begin again. Kérem a kollégákat, hogy foglaljanak helyet. Van itt egy eh, kávéfőzőgép a bejárattál, megértem én, hogy az sorba kell állni, meg hogy mindenki szeretne egy kis frissítőt, de To make a start. Kedves kollégák, kezdjük el. Ha még van valaki, aki kin maradt, szóljanak neki, mert itt elkezdjük a munkát most már. Gálaszonynak át fogom adni az elnöklést hamarosan, csak van egy kis bevezető, amit el kell mondanom. Intfeld asszony lett volna itt a az elnök, de családi problémája adottak, és utolsó pillanatban le kellett mondania a részvételt. Ezért vagyok én itt. Leg... Nemzetközi védelem, legális migráció a következő témakörünk. Üdvözlöm azokat, akik itt maradtak, vagy hogy nagyon sok ember vesztette életét az illegális és legális migráció során, és ezért nemzetközi védelemre lenne szükség. Lampedúzán, a földközi-tenger más szigetein, partvonalán nagyon sok súlyos, szomorú esnek. Ezek nagyon szomorú történetek, és ezzel foglalkoznunk kell. Ez egy komplex problémakör, hiszen az embercsempészet és ide tartozik általában mindenféle illegális csempészet, kell foglalkozni. Nem vagyunk naívak, nem hiszük, hogy mármit, vagy hát mindent meg tudunk itt oldani egy nap, de ha ezen gondolkodunk, abból kijöhetnek megoldások. És ha szorosabban együttműködünk mindig is foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, a visszatelepítés, a relokáció, áthelyezés kérdéseivel, de ezek nagyon vitatott témák, a szolidaritást sem egyformán értelmezzük. Folytathatnám még itt, de az első ülés részhez hasonlóan itt is el kell, hogy mondjam, hogy hatalmas munkát jelent ez a bolgár elnökség jogalkotási feladatainak 40%-a valamilyen módon kötődik a migráns kérdéshez. A közös nagyon elmaradtunk a jogalkotással, vagy elavult, vagy nem végrehajtott, vagy nem végrehajtható, és valamit tenni kell jogalkotási területen is. Ezt gondolom önök is tudják, nem kell, hogy ezt itt ragozzam a nemzeti parlamentekben is láttam szakértőinket, Peter Sullivan urat, aki az ENSZ menekültügyi főbiztosságának visszatelepítést felelős szakembere. Köszönöm, Péter, hogy eljöttél. Először te kapod meg a helyet vállaltak Összességében 40 ezer ilyen helyről beszélünk. 2016 kiemelkedő év volt abból a szempontból, hogy 20 éves volt a benyújtott kérelmek aránya csak ebben a térségben. A korábbi 20 évben soha nem volt ilyen mértékű. 2016-ban a migránsok befogadásáról európai közös döntés született az, ENSZ, az EU-nak ezen kérdések megoldásában. De tény az is, hogy az ilyen helyek számát miközben a világban nőtt az igény. Örülünk annak, hogy az EU ha lassan is és 2018-ban itt lenne az ideje, hogy az EU kialakítsa az erre vonatkozó közös normákat, szabályokat a védelemre szoruló migráns. Újabb 40 ezer hely létrehozásáról van összességében szó. Resettlement igényét. Ezek az emberek iszonyú körülmények között jutottak el már Oroszország belé, felé. Decemberben 100 fölüli, fölötti volt az ilyen átirányítani. Reméljük, hogy március elejéig a vállalásoknak megfelelnek a vállaló országok. Mondom, az előre kialakított tagállami kvóták ö, erre szállását várjuk. A New Yorki nyilatkozat is felmerül ez a probléma. considered to be advantageous to advance other protection goals, so a strategic use of resettlement. És ezek közül 400 ezer fölötti a szírek száma. Tudom, hogy sok számot idéztem, ezeket meg kell emészteni. Biztos, hogy még a szírek fogják dominálni ezt a kvótát, de az említett országok polgárai is. Ahogy említettem, már tetésünk volt nem csak az EU, hanem a tagállami szinten is. És azt reméljük, se a helyi körülmények javítása mind-mind a probléma megoldásához tartozik, nyilván. Azonban csökkent az áthelyezendők aránya, ezért egy picit mondjuk a felélegzés helyett most akkor lehetne... Köszönöm, elmondom, hogy mi lesz most az eljárás. Lesz egy rövid videóüzenet a következő hozzászólóktól, Marino, Moreno Lax asszonytól. Arról fog beszélni, hogy milyen menekülti jogszabályok érvényesülnek most az Unióban. Utána pedig tagállami parlamenti képviselőket fogunk, vagy szakértőket fogunk meghallgatni, hogy eh, milyen szabályaik vannak. Carmen Ali asszony az első, Kamarapolusz úr, és Görögországból, és Simon Bosutil Máltából egyébként. Simon azért is üdvözöljük, mert ő koordinátor a Libében. Üdvözlöm tehát a szakértőinket, a hozzászólóinkat, és először Lax asszony, Lax professzor asszonyt fogjuk meghallgatni videó üzenetben. Amíg pedig hallgatjuk a videó üzenetet, Gál Kinga asszony fogja tőlem átvenni az elnöki tisztséget, mivel Sophie Inetfeld asszony mégsem tudott eljönni a tervei ellenére. Köszönöm szépen. Videóüzenet következik tehát Moreno Lax asszonytól. Thank you for having me here today, if virtually, to address the role of visas for legal avenues. I'd like to do this in five steps, starting with a short introduction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 realise that options become obligations when non-derogable rights are at stake, such as the discussion uh, during the debate. Thank you very much. Thank you. Szót, akik <coughs> szeretnének egy rövid összefoglalót adni arról, hogy a hazájuk van, milyen jogi lehetőségeket biztosítottak. Nagyon gyorsan, röviden. Először is hadd mondjam el azt, hogy mennyire örülök annak, hogy a LIBE alkalmat teremt arra, hogy beszéljünk, eszmét cseréljünk a migrációs helyzetről, illetve a menekültek befogadásáról. Nos, azért lehet kezelni, másrésztről pedig egy hosszú távú, fenntartható módját találjunk meg ennek a, a probléma kezelésének. Nagyon fontos, ezet is mutatja, hogy a gazdasági migráns és a menekültek közötti különbség tétel, immáron nem egy pertinens kérdés, vannak drámai helyzetek, amelyek sem a gazdasági migrációhoz, sem a menekült státuszhoz nem kapcsolódnak, de a kérdés, hogy miért olyan nehéz elveket végrehajtani, elveket alkalmazni az Európai Unión belül, miért nem lehet a rendes jogalkotási, vagy a rendes eljárási mechanizmussal kezelni ezeket a problémákat? Az, a Frontex feladatkörét fogalmazzunk meg, vagy hajtsunk végre. Kevéssé realista szerintem az az elgondolás, hogy a mobilitást, illetve hogy a, például az áruk szabad mozgását nemzetközi módon megoldjuk. Tapasztalatból mondom azt, hogy igenis lehet árnyaltan reagálni a különböző 16-os migráns áradatról is beszélünk el, ott ugye hotspotokat hoztak létre ezekben az országokban, és sikerül kidolgozni. Szerintem mindent meg kell tenni azért, hogy én halálos, vagy potenciálisan halálos utakra ne indulj. 15-ben a tanács által tett ígéretek, vagy tanács által hozott a kapcsolatos ígéretet a tagállamok, a felajánlások a tagállamok részéről. Nagyon fontos, hogy legyen egy stabil keretünk, amely folytonosan fejlődik, tehát még dinamikus, gosultak. Jelenleg is tárgyalás folyik az Európai Bizottságban a menekültügyi csomagról. társára életeket mentettünk meg, nagyon fontos az, hogy a tagállamok megoldják azt, hogy megfelelően integrálódjanak, reséggel öregedés, a mai probléma, és éppen ezért szükségük van az aktív lakosság megnövelésére, föl kell oldani. A szakmai mobilitás, gazdasági növekedésre kell, növekedést kell létrehozni. Az európai demokrácia egyik alap, és úgy gondolom, hogy ezáltal jobban tudnánk kontrollálni, és jobban tudnánk befogadni azokat a migránsokat, akik a szomszédos országokból él. Köszönöm a meghívást. Rövid bevezetőt tartanék. Hallottuk már az előttem szólók is elmondták, de tagállamonként más az elképzelés arról, hogy kivel kéne szolidárisnak lenni. Az lenne, van Európában, és különösen a déli országokban, és ezek az emberek sokfélék, a tagállamok is sokfélék. Az EU-nak van már egy közös nyilatkozata, arra vonatkozó egyéb munkavállalók ö, jogérvényesítése azonos szintük. A menekülteket nem szabad fogságban tartani, még sok mindentől függhet az, hogy ezt hogyan lehet le, meg kell vizsgálni, adott esetben el kell vizsgálni, és ettől kezdve viszont a menekült kötelezhető arra, az új áthelyezési program mintegy 50 ezer afrikai állampolgár áthelyezi teljesítendő. Ezeket az elképzeléseket, az, sőt a teljes körű orvosi ellátás biztosítása is nagyon nehéz, de megtörténik, megvan. Azok is megkapják a, menekül, a orvosi ellátás, sőt a képzéshez való jogot is érvényesítjük velük szemben, főleg a gyerekekkel feltételének kialakítása sokat javítana az illegális migráció kezelésében is. Egyes tagállamoknak sajnos fenntartásai vannak az új rendszer bevezetésével szemben. Tény, hogy a nemzeti elvárások, elvek és az európai